Okay. Καλημέρα σε όλους. Szép jó napot mindenkinek. Megkezdjük a plenáris ülést. A következtetéseket fogjuk levonni, és az interparlamentáris képviselői ülésnek a, az eredményeit 30 percben összefoglaljuk, utána meghallgatjuk Jannis Turnáras görög pénzügyminisztert, aztán eszmecsere következik, utána pedig Karasz úr beszéde következik, majd én zárom az ülést. Úgyhogy kezdjük azzal, ahogy már az előző edben, tehát van egy hozzászólói listánk, négy hozzászólót veszek mindig egybe, utána pedig az Európai Parlament részéről egyet. Igen, tessék. Oké, okay, köszönöm. Eh, yes. Oké, okay, το λόγο έχει κυρία Sharon Bowlesnak adom meg először a szót 10 percre. Um, Köszönöm szépen, elnök úr. Éppen most fejeztük be a vitánkat két témában. Az első egy hatékony hozzáadott adórendszer az Európai Unióban, amely fő bevételi forrás a tagállamok számára, tehát nagyon fontos és az áfa rendszerek sikerének ellenére az egész világon és az EU-ban is egyetértetünk abban, hogy jelentős hiányosságok vannak, és nagyon komplex a rendszer. Először is olyan rendszerre van szükség, amely könnyen alkalmazható. Az egyszerűség receptje a kivételek megszüntetése, ezzel hatékonyabbá és koherensebbé válik a rendszer amikor megnézzük a jelenlegi létező kulcsokat, a csökkentett kulcsokat, nullás kulcsokat és mentességeket, akkor tudnunk kell, hogy ez milyen jelentős adminisztratív költségekkel jár a rendszerben, a vállalkozások és az adóigazgatások számára is. Azt is tudjuk ugyanakkor, hogyha a javasolt változtatásokat bevezetik, akkor ez minden tagállamban vitához vezet, és demokratikus nyomás alakul ki a politikusokon és az európai parlamenti képviselőkön is, és ezért nehéz a változtatások megvalósítása. 200 millió euró áfa hiány állapított meg a 2013 júliusi aján, jelentés, amely áfacsalásra utal és a KKV-k ezért általában nem szívesen működnek, határokon átnyúló ügyleteket nem szívesen végeznek. A 2011-es stratégiai anyag is foglalkozik a kérdéssel, a gyors fellépési mechanizmussal áfacsalás esetén és gyakorlati útmutatót ígér 2015-re. Ezen kívül javaslatok születtek egy normalizált, egy standard áfa bevallás tekintetében, és ennek érdekében egy áfa szakértői csoport felállítása került sor, úgyhogy sok munka folyik a téren. Ami a jövendő munkát illeti a bizottságban, arról azt mondhatom el, hogy vitáink során nagyon fontosnak tartjuk a valós időben tartó jelentést és az automatikus információcserét a tagállamok között az ÁFA tekintetében, különösen bizonyos küszöbérték túllépése esetén. Számos tagállam használja a fordított áfával kapcsolatos formanyomtatványt, bár ezt kivezettük az áfa rendszerből, és ez további akadályokat jelent beszéltünk a szállítmányozással kapcsolatos problémákkal, a postai szolgáltatásokkal kapcsolatos problémákról, tehát például lemezeket, cédelemezt könnyen fel lehetne adni, ez bizonyos problémákat megoldana. Számos területen van lehetőség fejlődésre az információcsere területén és további dokumentációra van szükség ezen a területen. Munkacsoport foglalkozott ezekkel az ügyekkel, és a következő mandátum során is szükség lesz erre, amikor a pénzügyi szolgáltatásokon, szolgáltakon kevesebb lesz a teher. Videokonferenciák révén is bevonhatjuk a tagállamokat az áfa kérdések megvitatásában, hiszen ott rengeteg a tapasztalat gyűlt fel, és a nemzeti parlamentekben is, ami a fiskális konszolidációt és a strukturális reformokat, valamint az ezekkel összefüggő helyes gyakorlatokat, illetve a 2014-es éves növekedési jelentésben olyan prioritásokat alapították meg, amely a növekedést támogatja és a fiskális konszolidációt, valamint az államigazgatás modernizálását. A tagá tagállamoknak strukturális reformokat kell végrehajtaniuk és konszolidálniuk a pénzügyeiket a következő európai szemeszter során. Fontos az európai kor, kormányok pénzügyi stabilitásának fenntartásához szükség van ezekre a reformokra. Az Európai Központi Bank és az Európai Stabilitási Mechanizmus is ehhez hozzájárulhat. Meg kell találni a megfelelő egyensúlyt tekintettel a reformokra. Olyan reformokra van szükség, amelyek a növekedést is támogatják, ugyanakkor a fiskális konszolidációt is lehetővé teszik és a makroekonomiai téren a megfelelő eloszlást is biztosítani kell. Szimmetrikus megközelítésre van szükség a makroekonomiai kiigazítások figyelembevételével. El, el kell ismerni, figyelembe kell venni, hogy minden hitelező, minden csődeljárás esetén feltételeket támaszt, hiszen szeretné a pénzét visszakapni és nem meglepő ez, hogy bizonyos tagállamok nagyon keményen dolgoznak azon, hogy megtalálják a megoldást arra, hogy az emberek magukénak érezzék az intézkedéseket. Ez nagyon fontos. Elismerni, hogy hosszú távon van egy ilyen cél annak érdekében, hogy ezeket az ügyeket, kérdéseket meg lehessen oldani a az Európai Unión belül ne, további nemzetközi részvétel, egyéb nemzetközi szervek bevonása nélkül. Az egyik megoldás az lehet, hogy megfelelő ösztön, ösztönzőket és kompenzációs mechanizmusokat alakítunk ki a strukturális reformok végrehajtása érdekében. Például az európai övezetben megfelelőképpen figyelembe kell venni a pozitív és negatív úgynevezett spillover hatásokat a szomszédos országokba. Az Európai Parlament 2013-ban új, két új közleményt adott ki, a gazdaságpolitikai koordináció erősítése és az európai övezetbe való integráció témakörében. 2013. decemberében a bizottság válaszolt ezekre a közleményekre, és a parlament pedig a tanácsot megkérte, hogy vállaljon politikai kötelezettséget a szerződések alapján a jobb gazdaságpolitikai koordináció érdekében, és hogy alkosson jogszabályt a konvergencia iránymutatások érdekében, és hogy bizonyos korlátozott számú célokat határozza meg a legsürgősebb intézkedések meghozatala érdekében. A parlament megismételte kéréseit a tagállamokhoz a konvergencia iránymutatások érdekében, a reformintézkedések érdekében, és kérjük a nemzeti parlamenteket, hogy ezeket fogadják el. A nemzeti parlamentek részvétele rendkívül fontos annak érdekében, hogy a tagállamok is elfogadják ezeket a programokat, és magukénak érezzék azok, azokat. Mi képviselők úgy véltük, hogy ez rendkívül fontos. A bizottságok közötti ülés tekintetében elmondhatom, hogy nagyon magas minőségű vitát folytattunk, ezt köszönjük szépen, és az ECOFIN elnöke elnökétől reméljük, hogy sikerül javítani a demokratikus elszámoltathatóságot. Köszönöm szépen. Én vagyok az, aki köszönöm, és Pervas Beresnek adnám meg a szót a Foglalkoztatási és Szociális Ügyi Szakbizottságának ének. Merci, monsieur le président. Elnök úr, a parlamentközi bizottság ülésén két témáról beszéltünk. Az első az európai, a, a GPU szociális dimenziójáról volt szó. Három fő problémát említettünk. Az első a szociális egyensúly hiányjal foglalkozott az Európai Unión belül, de ezen belül az eurozónán belül is. Sokan szólaltak fel, és elmondták, hogy a makroökonomiai egyensúly hiány mellett oda kell figyelni a társadalmi egyensúly hiányra is, hiszen ennek hatása van a magára a makroökonomiai egyensúly hiányra is. A vita során a, egy ö, lengyel ö, képviselő felhívta a figyelmet a többsebességű Európa veszélyére, és elmondta, hogy ö, egyes országok versenyképességét csökkentik az intézkedések, ilyen például Lengyelország. Márpedig minden országnak csatasorba kell állnia, hogy megoldja a szociális problémákat. Másik ö, ö, fontos témája a vitának az eredmény jelzőtábla volt, és az indikátorok, amelyek ö, a bizottság múlt októberi ö, anyagában voltak olvashatóak, görög, francia, olasz képviselők szólaltak fel ezzel kapcsolatban, és elmondták, hogy ezeket az indikátorokat bővíteni kell oly módon, hogy korlátozni a számukat, de azok hatása szélesebb körül legyen. És meg kell vizsgálni a hajléktalanságot, a gyermekszegénységet, és a demográfiai problémák kérdését is. A három fő témája a vitának az úgynevezett automatikus stabilizátorok körül alakult ki. Több nemzeti parlamenti képviselő említette, hogy itt az Európai Szakbizottságon belül születtek olyan javaslatok, amelyek a belső piac koherenciáját növelni, ugyanakkor a, a javaslat arra irányul, hogy be kellene vezetni egy bizonyos minimális munkanélküli segélyt, amely egy alapot jelentene, szociális biztonsági alapot tanulmány is született az európai dimenzió által biztosított hozzáadott értékről február 12-én. Ezek a kérdések merültek tehát fel a vita során, és persze szó volt a növekedésről is, a GPU ö, szociális dimenzióját is sokan említették, sok sok kollégát, különösen a görög kollégát aggasztotta, hogy úgynevezett három, harmadik világbeli típusú növekedésről van szó, és aggodalmat okozott az IMF kilátása is, tehát hogy gyengék a növekedési kilátások az IMF e, szerint. És dinamikusabb növekedést jelentene, hogyha sikerülne az úgynevezett intelligens ágazatokba befektetni hiszen a jelenlegi körülmények között nem, szállít, nem számíthatunk a növekedés visszatérésére. Említették még a szociális és a vállalatok szociális, társadalmi és környezetvédelmi felelősségvállalását román és lett kollégánk említette ezt konkrétan, és említette, hogy a, és elhangzott, hogy Görögországban a strukturális átalakítás során a fekete munka ellen is fel kell lépni. Aggodalmak hangzottak el, hogy milyen gyors tempóra számítanak a hogy túl nagyok az elvárások a szerkezet átalakítások eredményeinek a gyorsaságát illetően. Ezen kívül elhangzott olyan kérdés, hogy nagyon fontos a fiatalokra odafigyelni. Ez bizonyos frusztrációhoz is vezetett, mert konkrét témákat megvitatni Kevés idő volt konkrét témákat megvitatni. Több tagállam, 17 tagállam nyújtott be tervet, hogy az úgynevezett fiatalság garanciát mobilizálják. És ezen kívül nagyon világosan éreztem azt az elvárást, hogy az ilyen témákkal kapcsolatban hálózatot lehessen kialakítani, ahol mindenki hozzájárulhat a saját álláspontját, a saját véleményét beadhatja az európai stratégia kialakításába. Itt valóban ö, ö, vár ránk még munka a jövőben. Ezen kívül két további aggodalmat is említenék meg. Az egyik, hogy 2014-ben és biztos 2015-ben is a az IMF kilátásai alapján persze visszatér a növekedés, de ez nagyon kérdéses, és nagyon egyenlőtlenül oszlik meg a tagállamok között is, és a egyes tagállamok ter különböző területei között is. És ezen kívül ö, a, van egy másik növekedés, ami aggaszt bennünket, az egyenlőtlenségek növekedése. Tehát van egy ilyen lappangó egyenlőtlenség a növekedés mögött. És ezt a válság súlyosbította, nyilván már korábban is létezett. Sok felszólalásban felmerült ez, mind a szociális partnerek, mind a nemzeti parlamentek képviselői, és mind az Európai Parlament képviselői említették, hogy szeretnének részt venni ebben a munkában. Edith Bauer, a Európai Parlamenti képviselő említette a szakképzetlen fiatalok problémáját. Szlovák kollégánk felhívta a figyelmet az emberi tőke pusztítására, amely bizonyos stabili- költségvetési stabilitási intézkedések következménye lehet. Román kollégánk pedig a szociális vállalkozói szellem kérdésére hívta fel a figyelmet. Nagyon gazdag volt ez a vita. A képviselők, 12 képviselő tudott felszólalni. Az utóbbi, a legutóbbi ülésen 10 felszólaló, ebből 4 nő, az első ülésen 12-en szólaltak fel, és a miniszter, ebből négy nő. Köszönöm szépen a figyelmet. Mi köszönjük. Most pedig Vertman asszonynak adná meg a szót a Költségvetési Szakbizottság részéről. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék szólni röviden néhány szót az előző vitáról, illetve az eredményekről, ami a költségvetési helyzetet illeti. Beszéltünk a kohéziós politika összefüggéseiről és részleteiről. Hallhattuk, hogy ez a kohéziós politika hogyan működik, és kiemeltünk néhány elemet is a vita során. A kohéziós politika célja, hogy a növekedést és a foglalkoztatást támogassa és megerősítse. Ezzel kapcsolatosan meg kell említeni, hogy a görög, a litván, a spanyol, a svéd, a lengyel és az olasz parlament képviselői szólaltak fel ebben a témában, beszámoltak a nemzeti, nemzetállami tapasztalatokról, és arról, hogy hazájukban milyen a helyzet. Sok tagállamban nagyon súlyos helyzet alakult ki. Görögországban például rengeteg munkahely veszett el, és nagyon drámai helyzet alakult ki a fiatalok körében a munkanélküliség kapcsán. Jelen pillanatban 60%-a a görög fiataloknak munkanélkül van. A vitához és a kapcsolódóan és a beszámolókhoz kapcsolódóan világosá vált az is, hogy a KKV-knak volt mindenek előtt nagyon nagy támogatásra szüksége a válság kirobbanásakor, hiszen nem fértek hozzá a különböző pénzügyi forrásokhoz a válság nyomán. Itt egy dolog nagyon fontos, és ez hangsúlyozza, illetve kiemeli, hogy milyen sikeres az európai politikában a kohéziós politika. Az európai GDP 0,2%-át fordítottuk kohéziós politikára, és ezzel 1%-os növekedést sikerült elérni. Úgy gondolom, ezt európai sikerként és eredményként könyvelhetjük el. Már korábban is hallhatunk néhány szót arról, hogy sok tagállam nem tudott forrásokhoz hozzáférni, és európai beruházások nélkül semmiféle állami beruházás nem lett volna lehetséges sok tagállamban. Ami a jelenlegi tervezési időszakot illeti, fenn kell tartanunk a rugalmasságot, hiszen bármikor bekövetkezhetnek változások. Úgy tűnik mindenki egyetért abban, hogy rugalmasnak kell lennünk és alkalmazkodó képesnek. Összefoglalásképpen elmondhatjuk azt, hogy szó esett arról, hogy sok szabály mennyire bonyolult. Most már egységes szabályaink vannak, de fontos, és ebben mindenki egyetértett, hogy egyszerűsítsünk a szabályokon, hiszen sok esetben sokan nem tudnak foglalkozni részletekben menően a szabályozásokkal, nincs idejük rá, például a tudományos körökben tapasztalható ez, és ez magyarázza az, hogy sok tagállamban miért olyan alacsony az abszorpciós arány. Ez részben visszavezethető az igazgatási struktúrák hiányosságaira. A bizottság részéről ezzel kapcsolatosan hallhattuk azt, hogy itt részben már történt javulás. Emellett az Európai Bizottság hangsúlyozta azt is, hogyha kiderülne, hogy a közbeszerzési szabályokat nem tartották be, akkor természetesen ennek pénzügyi következményei vannak az adott tagállamra nézve. Meg kell említenünk azt is, hogy a kohéziós politikát eredményorientáltan kell kialakítani. Ezzel kapcsolatban elhangzott, hogy főként az eredményekre kell odafigyelnünk, minden programnak, minden projektnek úgy kell elindulnia, hogy már szemünk előtt lebeg a kitűzött cél, és nyomon követjük az eredményeket. Emellett a KKV-k számára rendkívül fontos az energiahatékonyság és a megújuló energiák is, illetve ezek önmagukban is rendkívül fontos témák, ezt többen is elmondták, többen is hangsúlyozták, mennyire fontos tényezők ezek mind a foglalkoztatás, mind a növekedés céljából. Az alapok megfelelő kihasználása is hangsúlyt kapott, és világosá vált, hogy a közpénzügyek szanálása nélkül gyakorlatilag nincs reménység a jövő számára, más szóval fontos, hogy a közpénzügyeket konszolidáljuk minden tagállamban. Köszönöm. Eh, Mi köszönjük. Most pedig megadom a görög pénzügyminiszternek és az ECOFIN vezetőjének a szót, Janis Sturnárasnak. Tisztelt eh, alelnök úr, Karasz úr, Dragákis úr, a görög parlament alelnöke, hölgyeim és uraim, a nemzeti és az európai parlament tagjai. Nagyon nagy megtiszteltetés és öröm számomra, hogy megkaptam Martin Schulznak, az EP elnökének a meghívását, hogy részt vegyek az gazdasági irányításról szervezett interparlamentáris ülésen, amelynek az Európai Parlament ad helyet. Nagyon fontos lehetőség ez a görög küldöttség számára, hogy eszmecserét folytassunk, a demokratikus legitimitást megvitassuk a döntéshozatali folyamatokban, a parlamentekben és az Európai Parlamentben. Ezzel kapcsolatban hallottunk hozzászólásokat az elmúlt három napban. A görög soros elnökség nagyon fontos partner lesz abban, hogy a prioritásainkat elérjük a következő hat hónapban. Mik ezek? Először a fejlesztéseknek a, az előre mozdítása a krízis után. Nyilván nagyon súlyos makroökonomiai egyenlőtlenségeket tapasztaltunk meg az elmúlt időszakban. Ezek különösen kiélesedtek a mag tagországai között az Európai Unióban. Ezért aztán nagyon fontos, hogy a strukturális reformokat végrehajtsuk a tagállamokban, hiszen ezek nagyon fontos egyensúly helyreállító intézkedések. A görög soros elnökség arról tud beszámolni, hogy Görögországban és általában véve más válságsújtott országokban próbáltuk helyreállítani az egyensúlyt és a munkanélküliség csökkentését, de még nagyon sokat tennivaló a munkanélküliség és a depriváció nagyon nagy, soha nem látott fokot érte. Fel kell venni a hert harcot ezzel a jelenséggel, amely nagyon sok európai állampolgárt érint. Ami a kormányok adósságait, a költségvetési hiányokat érinti, ezek is soha nem látott mértéket öltöttek, és most mindent meg kell próbálnunk, hogy az egyes országoktól érkező kérelmeket jóvá hagyjuk, és segítsük őket. De nagyon figyelnünk kell minden egyes országra, mindegy az, hogy most negatív költségvetéssel vagy pluszt mutató költségvetésű országgal foglalkozunk. Létrehoztuk például 2013-ban, és megalkottuk az első jelentését az Alert Mechanismnek. Mi úgy gondoljuk, hogy ez a gyakorlat nagyon fontos, minden tagállam számára, hiszen lehetővé teszi, és kérjük is a tagországokat, hogy figyelmesen tanulmányozzák ezt a jelentést. Ez alapján próbáljuk az ECOFIN-nak a végkövetkeztetéseit is megfogalmazni februárban. Egy másik nagyon fontos eszköz az úgynevezett in-depth reviews, a feltáró jelentések, amelyek azt a célt szolgálják, hogy az egyes tagállamokban felmérjék a gazdasági trendeket és a politikákat. A görög sajnosságnökség támogatja ezeket a politikákat, várjuk a javaslataikat, kezdeményezéseiket. Végül, hogy emlékeztessek mindenkit arra, hogy az elmúlt években Görögország mekkora utat tett meg, hogy az egyenlőtlenségekkel leszámoljon. Mindenki tudja, hogy Görögországban nagyon nagyok voltak a hiányosságok. 2008-ban például 14,9%-os volt a költségvetés hiánya most pedig 1,3%-os. 2009-2010-es időszakban a görög GDP-nek is nagyon nagy hiányosságai voltak, most ezt is sikerült csökkentenünk. Ez azt jelenti, hogy a GDP 10,8%-ával csökkentettük a higányt, és most már 0,8%-os ez. Elnézést, hogy ilyen sok adatot említettem, de szeretném elmondani, hogy soha még az Európai Unió gazdasági életében ilyen nagyívű fellendülést nem látunk. És meg kell, hogy mondjam, hogy figyelnünk kell arra, hogy amikor a 6%-os hiányt eléri valamelyik ország, akkor ott nagyon szorosra kell húznunk az övet. Ezen kívül a tegnapi napon elhangzott, és szeretném én is hangsúlyozni, hogy a görög soros elnökség prioritásként kezeli azt, hogy a fellendülést újra beindítsuk. A munkanélküliség ugyan megengedhetetlen nagyságú szintre emelkedett, de most végre stabilizálódott. Továbbra is nagyon nehéz a helyzet Görögországban. Ezért aztán nagyon fontos az, hogy a társadalmi összefogást erősítsük, és a pénzügyi helyzetet stabilizáljuk. Mert a pénzügyi újjáépítés, a társadalmi háttér, társadalmi összefogás nélkül Igazából élettelen, elidegeníti az állampolgárokat, és csak az euroszkeptikusokat eh, eh, erősíti. Nagyon fontos az új munkahelyek eh, teremtése, ehhez azonban megfelelő pénzügyi forrás áramlásra van szükség. Az innovációk és a beruházások aránya nagyon visszaesett itt Európában körülbelül 17%-kal alacsonyabb, mint 2008-ban. Azokban az országokban, ahol legnagyobb volt a válság, Görögország, Portugália, Spanyolország, Ciprus, ott még nagyobb ez a százalék, körülbelül 40-50 százalékkal csökkenést tapasztaltunk. Ez azt jelenti, <clears throat> hogy nagyon nagy problémák merültek fel a bankrendszerben is, és hosszú távon elvesztették a válság alatt az állampolgárok a bizalmukat a bankrendszerben. Különösen a KKV-k szenvedtek nagyon, pedig ezek alkotják az európai gazdaság gerincét, és nem csak délen, hanem északon is. Nagyon fontos volt az, hogy a likviditásuk nagyon nagy csapás szenvedett. Sajnálatos módon a KKV-kat nem tartották megfelelően szem előtt, még a válság során sem. Az instabilitás és a bizonytalanság nem csak a gazdaságban, hanem a politikában is elterjedt a válság alatt az egész eurózónában. Ezért aztán szeretnék arra utalni, hogy nagyon sok sajnálatos nyilatkozatot hallottunk ebben az időszakban, amelyek nem voltak pozitívak, hanem azt mondták, hogy nincs kiút ebből a helyzetből. Ha a klasszikus banki kölcsönrendszert veszük, most már látjuk, hogy valami alternatív megoldásra van szükség, ez nem működik. A görög soros elnökség az ECOFIN-nal együtt fog működni, hogy a gazdaságot, a likviditást figyelembe kísérje, különösen a kölcsönök nyújtását azért, hogy a fenntartható fejlesztéseket továbbra is támogassuk. A görög soros elnökség nagyon sok intézkedést tervez az Európai Bizottsággal együtt, a zöld könyv szellemében, hogy hosszú távon fellendítsük a gazdaságot, a KKV-knak a helyzetét javítsuk, és ezekben a keretekben a görög soros elnökség fel akarja gyorsítani a fejlesztési kölcsönök nyújtását. Lesz egy informális találkozói az ECOFIN-nak április 12-én, 13-án, akkor ez lesz ott a témánk. Meghívjuk és felhívjuk az Európai Beruházási Bankot, hogy felülvizsgálja a tevékenységét, és fokozza az erőfeszítéseit, hogy az európai alapokat feltöltse, és májusig ilyen szellemű megállapodást írjon alá. Ez a döntés még egy előrelépés lesz az Európai Unió történetében, hogy a kölcsönök nyújtásával fellendítsük a gazdaságot. Mi azt szeretnénk, hogyha ezt a javaslatot minél halab, e- hamarabb elfogadnák a parlamentek is. Egyébként a jogalkotás keretében nagyon fontosak a befektetések, hiszen ez lendítheti fel, és ez fejletheti a KKV-ket. Vég, és most másodszorban hagyj említsem meg, hogy mi nagyon szeretnénk, hogyha az EMU-nak az egész háttérrendszere, infrastruktúrája megújulna. A gazdasági válság ugyanis bebizonyította az euró övezetben, hogy a kohézió, az együttműködés sokkal fontosabb kellene, hogy legyen számunkra, és ezért strukturális reformokat kell végrehajtanunk. Nagyon fontos a fokozott együttműködés a elkövetkező hat hónapban az Európai Unió politikájában. Eddig az európai szemeszternek a tevékenysége mindig nagyon sikeres volt, különösen a tagországokban, amelyek nagyon nagy válságot szenvedtek el, jelentős javulásokat hozott. De a hatos csomag, a kettes csomag, a stabilitási egyezmény, a kormányok közötti együttműködés az európai szemeszter keretében prioritásokat élveznek, és a görög soros elnökség is figyelemmel követi ezeket. Aztán december 12-én az európai csúcson elemeztük az EMU-nak és az eurozónának az egész strukturális alapépítményét és megállapítottuk, hogy ahhoz, hogy helyreállítsuk a bizalmat a kölcsönadási rendszerben és a reálgazdaságban, és bevonjuk az gazdasági életbe azokat a vállalkozásokat, amelyek munkahelyeket teremtenek, és jelents, és azt a benyomást keltsük az emberekbe és joggal, hogy javul az élet, a családok is higgyenek ebben. Lépjünk ki végre ebből az ördögi körből, hogy kiutat találjunk a pénzügyi válságból. Ehhez azonban szükség van a bankunióra is. Ez teremti meg az alapokat ahhoz, hogy stabilitást teremtsünk, hiszen ettől függ a vállalkozásoknak a jóléte és sikere. A bankunión kívül nagyon fontos, hogy a monetáris unió is összetartson, és a fő reformokat összehangoljuk, javítsuk a partneri viszonyokat, és fokozzuk a versenyképességet, miközben a társadalmi tényezőket is figyelembe vesszük először történünk meg, hogy a társadalmi aspektusra ilyen nagy figyelmet szentelünk 2014-ben. A, e- a görög elnökség figyelemmel kíséri a monetáris unió fejlődését. Harmad sorban. 2014 első felében mik a fő célok? Az európai szemeszter lehetőséget nyújt arra, hogy a tagállamok együttműködjenek és összehangolják a politikájukat az unión belül. Ezért a soros elnökség átveszi az előző soros elnökségek tapasztalatait, különösen az ír soros elnökségét, amely nagyon sikeres volt. A görög soros elnökség az elkötelezettségek valós végrehajtását figyelemmel követi a fejlesztések területén. Az idén négy újítást vezetünk be. Először az eljárásokat kiterjesztjük, aztán a parlamenttel megerősített együttműködés. Nagyon fontos, hogy az európai szemeszterben a hozzáadott értéket az egyes szakértők ülésein megvitatott témák teremtik meg. Nagy figyelmet szentelünk az ország specifikus ajánlásoknak is, összhangban az éves növekedési felméréssel, amelynek az adatait a tagállamok szolgáltatják. Nagyon figyelünk arra, hogy a tagállamok az ígéreteiket mennyiben teljesítek a végrehajtási ütemterv, az úgynevezett CSR-ok -ok kihívást jelentenek a görög elnökség számára, ezért aztán megpróbálunk nagyon sor, szoros ütemtervel dolgozni, mert azt szeretnénk, hogy ez egész eljárás a lehető leghamarabb, legeredményesebben lezáruljon. Tartjuk a kapcsolatot a biztosokkal, a, az alkalmazottjaikkal, és biztosítani szeretnénk, hogy az egész eljárás valóban eredményes legyen. Minden egyes tagállam az öt általános prioritással összhangban, amelyeket megállapodtunk, a fejlesztések fellendítése, a kölcsönök könnyebb nyújtása az Unióban, a versenyképesség fokozása jövőben, a munkanélküliség elleni harc és a közigazgatásoknak a karcsúsítása és kifizetődőbbé tevése, ezek szellemében fogunk dolgozni. Az ECOFIN februárban tart egy csúcsot, és olyan következtetéseket fogad el, amelyet átad majd az általános csúcsnak márciusban, összhangban azzal, amelyet december 13-án fogadott el a csúcs a makroökonomiai irányokkal kapcsolatban és a gazdasági fellendüléssel kapcsolatban. Az Európai Bizottság döntései után májusban következtetéseket vonunk le, majd júniusban lesz egy újabb ECOFIN ülés, és ott jóváhagyatásra adjuk be a végkövetkeztetéseinket a júniusi általános csúcsnak. Köszönöm. Mi köszönjük a gazdasági miniszternek. Most pedig Dimitris Kremastinosnak adnám meg a szót, aki a görög parlamentnek a képviselője. Elnök úr, én kicsit bővebben szerettem volna hallani Sturnára szúrtól arról, amit tegnap vitattunk meg. Ugyanis Oli Ren itt volt, és kérdéseket tettünk neki fel. A... Például arról, hogy a központi banknak az a döntése, hogy a százezren felüli betéteket megadóztatják-e, hogy mi történik az északi országokban, mert délről már elmondhatjuk, hogy a bankokban már 50-60 milliónyi értékű betétet érintett ez az, ér ez az intézkedés. Tehát a kérdésem az, hogyan lehet azt garantálni, hogy a KKV-k úgy kapjanak kölcsönöket, hogy a fellendülést segítsük elő. Mert ha nem indul be a fellendülés, akkor a beruházók nyilvánvalóan azt várják, hogy egy olyan piacon tevékenykedhessenek, ahol profitot arathatnak le, és ha ez nem történik meg, akkor egy harmadik piacra vonulnak ki, és nyilván így a fejlődés, az északi országok fejlődése fog fellendülni, mert oda mennek át, vagy például a harmadik világországai. Oli Rennek tegnap feltettük ezt a kérdést, de válasz nélkül hagyta. Úgyhogy ma megint felteszem a kérdést, és ez nem pont önnek szól, hanem általában véve mindenkinek egy felhívás, hogy végre gyakoroljunk már nyomást. Azért, hogy ebbe az irányba haladjanak a dolgok, hogy legalább a betétesek biztosítékokat kapjanak, és hogy a bankok ne vonuljanak ki az északi országokba. Ön azt mondja, hogy nagyon fontos a déli országok számára a fejlesztés. Viszont ebben a témakörben, amire rákérdeztem, elég homályosan fogalmazott. Köszönöm szépen, Gramastinos úr. Marini úr. A francia parlamentből. Oui, Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák, most, hogy befejezzük ezt az ülést, szeretnék emlékeztetni arra, hogy további lépésekre van szükség, a működési módot, a státuszt illetően e, parlamentközi ülést illetően elnézést kerek, de a Vilniuszi megállapodást nem sikerült teljesen a gyakorlatba ültetni, hiszen itt egy munkacsoport felállításáról volt szó, melynek a célja a konferencia működési módjának a meghatározása lett volna. Ez a munkacsoport eddig nem ült össze, és ha jól értettem, pozitívumnak tartják, hogy a következő hónapok menetrendjében, menetrendjében az elnökség, de főleg az olasz elnökség újra napirendre veszi ezt a témát. Egy parlamentközi konferencia, amely amelyet az Európai Parlament ellenőriz, nem olyan parlament közi konferencia, amelyet, amely hű a 13. cikk szelleméhez, a szerződés 13. cikkének a szelleméhez, amelyre hivatkozunk. El kell ismerni, hogy a képviselőkkel össze, összhangban ö, kell előkészíteni a parlament közi, a évenkénti parlament közi konferencia napirendjét, és kell egy minimális titkári ö, háttértámogatás, és ennek folyamatosan így kell történnie. Jobb lett volna, és nemesebb lett volna az Európai Parlament részéről, amely a mandátum a végéhez közeledik, hogy ezt a munkát befejezze. Feltételezem, hogy az európai választások után tekintettel a előkészületekre, amelyekre már sor került, végre elmondhatjuk, hogy a 13-as cikket teljes mértékben alkalmazzák. Köszönöm a figyelmüket. Köszönjük, Marini úr. Tiszen asszony, Európai Parlamenti Képviselő. Ja, dank eh, voorzitter. Eh, voorzitter. Köszönöm szépen, elnök úr. Az ECOFIN elnöke joggal hívta fel a figyelmet arra, hogy a bankuniót teljes egészében létre kell hoznunk, hiszen ez szavatolja majd azt, hogy visszaálljon a bizalom. Ez egy hatalmas kihívás, és úgy gondolom mindannyian büszkék lehetünk arra, hogy már meghoztunk sok-sok fontos jogszabályt, ilyen például a tőkekövetelményekre vonatkozó szabályozás, a bankfelügyelet, a bankok szanálása, szanálására vonatkozó jogszabály. Ezek mind-mind egy európai felügyelet részét képezik. És ide tartozik azonban az is, az a kérdés is, hogy valójában a jelenlegi szabályozás sok esetben túl összetett, legalábbis így vélekedik az Európai Parlament, és tulajdonképpen nem is annyira egységes megoldás született, hanem sokkal inkább kormányközi megoldás. Az ECOFIN elnö- elnökétől éppen ezért azt kérdezem, hogy van-e még mozgástér, illetve hogy támogat-e bennünket abban, hogy megnyerjünk más tagállamokat, azon elgondolásunk számára, hogy egy valódi európai közös egységes mechanizmus jöjjön létre. Hiszen ez volt az eredeti célkitűzésünk, és erre szükség is van ahhoz, hogy a bankunió teljes egészében létrejöhessen, és hogy megkezdhesse a munkáját. Köszönöm szépen. A belga parlament részén Zsilkine úr. Merci, monsieur le, le... Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, hogy megszervezték ezt az eseményt. Az, a, az európai parlamenti képviselők és a nemzeti parlamentek képviselői számára is nagyon fontos ez, Márné úr említette a szervezési nehézségeket, és tulajdonképpen én is ugyanerről szeretnék beszélni. Ez a konferencia nem elegendő, hogyha demokratikus tétekhez viszonyítjuk, amelyekkel szembe kell néznünk, hogy a, az állampolgáraink megértsék az európai ö, projekt hasznosságát és az európai szemeszternek is megvannak a maga korlátai, és ennek jelentős hatása van a tagállamokban, és vannak olyan elemei, amelyek javításra szorulnak. Jobban be kell vonni a szociális partnereket azokba a mechanizmusokba, a konvergencia mechanizmusokba, amelyeket jelenleg végre kívánunk hajtani. Gazdasági szempontból azok az intézkedések, amelyeket előírtunk a tagállamok számára, nyilván a növekedést szolgálják, de lelassítják a gazdaságot, és szociális nehézségeket okoznak, ahogy azt Berez asszony is elmondta ma reggel, növeli a, növelik a szegénységet, növelik az állampolgárok közötti vagyoni különbségeket. Tehát nem dolgozhatunk külön-külön a szociális kérdésen, és teljesen elkülönítve a gazdasági kérdéseken, hanem összefüggéseiben kell vizsgálni ezeket a kérdéseket. Ezért a következő szemeszter elnökségétől azt kérem az ECOFIN-re való tekintettel, Tiszen asszony is említette ezt, hogy ő oda kell figyelni arra, hogy olyan körülményeket teremtsünk, amely lehetővé teszi egy újabb banki válság elkerülését, és hogy a gazdaság finanszírozása egységes legyen, és ne különüljön el a banki szektor kérdése számunkra. Nagyon fontos a strukturális reformok végrehajtása, de ez elsősorban a banki szektorban kell, hogy történjen. Ami a következő ülést illeti, azt szeretnénk a tanácstól, a bizottságtól, Európától, hogy egy megfelelően struktúrált gazdasági, szociális, környezetvédelmi program legyen. Mindig meglep, hogy az energetikai kérdéseket a periférián kezelik, már pedig ez rendkívül fontos kihívás éghajlat és gazdasági szempontból is. Több ezer munkahely teremthető az energiahatékonyságnak és a megújuló energiának köszönhetően. Ez egy rendkívül fontos tét, és érdemes ösztönözni a tagállamokat, hogy maguk is így cselekedjenek. Köszönöm. Köszönöm. Dimitris Papadimulis következik, az Európai Ügyek Bizottságának alelnök a görög parlamentből. Köszönöm szépen, Sturnára úr. Dyson úr tegnap azt mondta, hogy még nem döntötték el, hogy a trojka mikor tér vissza Aténba, mert a görög kormány nem teljesített néhány feltétel. Tíz nappal előtte viszont Samaras úr Strasbourgban járt, és azt mondta, we have delivered, teljesítettünk. A görög kormány már megtett mindent. Most akkor melyikük mond igazat? Ön azt mondja, hogy ön szerint nem nagyon fontos, hogy mikor tér vissza a trojka. Meg tudnám mondani? A görög kormánynak mi a hivatalos véleménye? Vannak hiányosságok? Mik? Akarják, hogy visszatérjen a trojka a témba? Ha igen, mikor? a második kérdésem, és, kérd- és kérem, pontosan válaszoljon. A parlament jelentése azt mondja, hogy a demokratikus legitimitás nagyon hiányzik a trojka működéséből, nem csak Görögországban, más országokban is. Ön mit gondol, mint görög soros elnökség? Van itt átláthatóság és demokratikus hiány? Igen vagy nem? harmadik kérdés. Az Európai Parlamentben nem csak Görögország reformjaival foglalkoztak, hanem megállapították azt is, hogy rekord arányt ért el a munkanélküliség, a válság, katasztrofálisak voltak az intézkedések végrehajtásában a hiányosságok Görögországban. Ön mit gondol személy szerint végül? Most már teljesen nyilvánvaló a számokból, hogy nőtt a hiány ezekben az években, nem csak Görögországban, hanem minden más országban, és ez nem csak görög probléma, ez, és nem csak a dél problémája, hanem ez európai probléma, amely viszont instabilitással fenyegeti az egész uniót és az eurót. Ön szerint hogyan oldják meg ezt a problémát, és mikor? Köszönöm. Karaszúr? Rodi Kratza asszony, köszönöm szépen. Miniszter úr, én nagyon figyeltem, hogy mit mondott a görög soros elnökség nevében és szeretném elmondani, hogy teljesen kiegyensúlyozottnak és nagyon jó tervnek találom, de ugyanakkor azt is szeretném elmondani, hogy ön azt is mondta, hogy nagyon fontos, hogy a reálgazdaság támogatást kapjon, és hogy alternatív intézkedéseket is vezessenek be. Nem csak a bankunióról beszélek itt, ezt mindenhol tárgyaljuk, és délután majd az ekonban még tovább tárgyalhatjuk. De ami a költségvetés hiányát illeti Görögországban, és azt, hogy hogy lehet ezt hosszú távon megoldani. Ön is említette ezt, csak hogy. Ön az Ekonnak is az elnöke most, és tette kezdeményezéseket annak érdekében, hogy ezt az úgynevezett először görög problémának, aztán globális problémának nevezett problémát megoldják. A görög parlamentben nagyon gyakran hangot adtunk annak a véleményünknek, hogy hogyan lehetne megoldani az eurozóna problémáit. Ön is nagyon jól ismeri ezeket a javaslatokat, most, hogy ezek a elnökségét betölti. Amit az EU tesz a fellendülés érdekében? Tett konkrét javaslatokat annak érdekében, hogy a költségvetési hiányt hogy lehet csökkenteni európai szinten? Nyilvánvaló, hogy egyes országok tettek intézkedéseket, de európai szinten, mert ez mindenhol probléma a költségvetési hiány. Tettek javaslatot? Aztán a G20-aknál is önök lesznek az elnökök. Én tudom, hogy a nemzetközi közösség mindent megtesz annak érdekében, hogy stabilitást teremtsen a világon, de mi a javaslat? Köszönöm. Karasz úr, köszönöm szépen, Rodi. Most pedig Tuszasz úr. Miniszter úr, hölgyeim és uraim! Az elmúlt két napban hallgattam ezt a vitát. És ma meghallgattam Sturnáras úrnak a beszédét is, aki most az Ecofint is lép. Hagy mondjam el, hogy nagyon nagy erőfeszítéseket teszünk azért, hogy megőrizzük a demokratikus legitimitást, ami nagyon nagy csapást szenvedett az elmúlt négy-öt évben a tagállamokban és az Unióban is. Nem értek egyet. Ha figyelembe veszük, hogy az mostani időkben milyen állapotok uralkodnak a 28 tagállamban, egy teljes mértékben ellentmond annak, amiket ön itt megállapított azokkal. Több mint 26 millió munkanélküli van, több mint 100 millió ember, aki deprivációban él. A fiatalok, a népi családi származású fiatalok nem találnak munkát. Nem szabad az alkalmazottak kárára folytatni ezt a népellenes politikát mindenütt, politikai szinteken is ezt látom. A második, amit szeretnék elmondani, fejlesztés. Minek? És ki? Hiszen nyilvánvaló, hogy az uniónak a 2020-as stratégiája a versenyképességet akarja erősíteni a monopóliumok profit szerzétés és a népek a munkásosztály kizsákmánylását. Az Euró pluszt illetően csak a görögöket támogatjuk ebből, vagy az íreket és a ö, portugálokat, és bárki, aki belép bárki, aki kérvényt ad be, vagy az egész unióra vonatkozik. Hát nyilvánvaló számomra ez az egész. Nem beszélek itt az euró pluszról. A munkásosztály, a munkásosztálynál megáll minden. Nagyon rosszak a körülmények, de a munkaköltséget egységekre lebontva ezt vizsgálják meg hol a társadalombiztosítás. És aztán a bankunió. Nyilvánvaló. Ön azt mondta, hogy ez jó dolog, de én csak azt látom, hogy a bankok központosított uralmát fokozza és egyre inkább kiérezi az ellentéteket a tagállamok között is, és az EU-n belül. Herzlichen Dank. Ich nagyon szépen köszönjük. Most pedig kérem a pódiumon helyen helyet foglalókat, hogy válaszoljanak az egyes kérdésekre. Pervans Beres kap először is lehetőséget. Köszönöm, elnök úr. Főleg az intézményi kérdésekkel fejezném be ezt az eszmecserét. Alelnökként és e kérdések felelőseként ez a feladatom. Egy aggodalomra válaszolnék, amely többször ö, szóba került a délelőtti vita során, és itt most nem került szóba, nevezetesen, hogy az európai választások előestéjén olyan légkörben, ahol sok mindenkit aggaszt a látens euroszkepticizmus, ahol a társadalom nagy részét súlyosan érintette a válság és a gazdaságpolitika, amelyet a válság következtében megvalósítottak, Állampolgáraink erős jelzéseket kíván, várnak tőlünk, mind azt illetően, hogy odafigyelünk a problémáikra, az egyenlőtlenség elleni harc, a szociális dimenzió területén, a fiatalok problémái területén erős üzenetet várnak tőlünk, és fontosnak tartom, hogy egy ilyen üzenetet megfogalmazzunk ennek a gyümölcsöző háromnapos vitának a zárásaként. Köszönöm. Herzlichen Dank. Nagyon szépen köszönjük, és végül, de nem utolsó sorban, az ECOFIN elnöke kap szót. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm, elnök úr. Először Kremasztin úr kérdésére. Én nem hiszem, hogy következetlennek lennénk. Szerintem ugyanazt mondja ön is, és Olirén úr is. Természetesen a 100 ezer euró az a, hit, az a határ északon is, és délen is. A javaslatnak az volt a lényege, hogy a betéteseket megvédje, mert a válságból egy dolgot azért megtanultunk, hát sok minden, de azt mindenképpen, hogy észak és dél között nem lehet különbség. Védelmet kell élvezni minden betétesnek, teljesen mindegy, hogy északon vagy délen betétes. Nincs különbség a kettő között. Az, hogy a kölcsönöket folyamatosan kaphassák a vállalkozások, természetesen nyilván a bizalomnak ez az alapja, és a bankuniót pontosan ezért javasoljuk, és nem csak északon vagy délen, hanem egész Európában. Most pedig Marini úr kérdése. Biztosíthatom arról, hogy a görög soros elnökség minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy erősítse a párbeszédes és a kapcsolattartást a nemzeti parlamentek, az Európai Parlament és a soros elnökség között minden gazdaságpolitikai kérdésben. Tyson asszony, tudom, hogy az Európai Parlament nem örül a közi megállapodásnak, de meg kell, hogy mondjam, hogy a tanácsban hónapokig folyt egy vita, és jogi szempontból a legkevésbé kockázatos döntést hoztuk meg ebben a kérdésben. Mit szeretnénk, és mit tanultunk a válságból? Mi azt szeretnénk, ha központosított bankunió jönne létre, egy egységes szanálási mechanizmus szeretnénk, egy egységes felügyeletet, egy egységes felügyeleti alapot. Ez volt a tanácsnak a szándéka. Az EP-t be fogjuk vonni minden egyes lépésbe. Egy erős bankunió létrehozásába is. Zilkin úr sok mindent kérdezett az európai szemeszterről. Nyilvánvalóan, hogy ez egy nagyon kiegyensúlyozott dolog, gazdasági pénzügyi stabilizációt igényel, foglalkoztatás és társadalmi kohéziót, már az elmúlt években javult az egész folyamat. Most pedig a beruházásokra helyezzük a hangsúlyt, a pénzügyi konszolidációra. Növekedés barátok szeretnénk lenni, be akarjuk vonni a társadalmi partnereket a párbeszédbe. És igen, a bankuniónak az a célja, hogy elkerüljük az újabb bankválságot, mert tudják, hogy az eurózónában a válság leginkább bankválság volt. Energia, megújuló energiaforrások, vigyázzunk el. hogy a foglalkoztatási lehetőségek és a költségek azok egyensúlyban legyenek. Ami Papadimuli úrnak a kérdését illeti, nem az ECOFIN elnökeként, hanem görögként fogok válaszolni. Ezt mivel Görögországra vonatkozott. Tyson Blumnak a kérdését, Tyson Blum úrnak a válaszát pozitívan értékelem, ha elolvasta, azt mondta, hogy minden teljesítettünk görög részről decemberig, de maradtak hiányosságok. Ezeket a hiányosságokat most vitatjuk meg a trojkával. De hát majdnem a program végén vagyunk a trojkával, úgyhogy nyilvánvalóan ez egy nagyon nehéz értékelési fázis most, és mint görög kormány a lehető legjobbat próbálj kihozni ebből a görög nép számára, úgyhogy ezek a trojkával folytatott tárgyalások jó sokáig fognak tartani, azért ne aggódjon, mert a végére majd egyességet kötünk. Mindig is azt tettük. Ami a trojkát illeti, és a görög kormány állását, hát megvan a véleményünk, el is küldtük az Európai Parlamentnek, ez egy nagyon részletes jelentés, és nyilvános, elérhető mind az Európai Parlament, mint a görög parlament websájtján, és a görög kormány véleményét ebben elolvashatja. Az Európai Parlament és a görög parlament a trojka tevékenységével kapcsolatban <clears throat> tartja a kapcsolatot, nyitottak vagyunk a javaslatokra, hogyan javíthatnánk a munkát. Mindig, amikor a demokratikus alapokról van szó, mindig ami a, a hiányokat illeti, a költségvetési hiányt és az adósságokat. Rodi Kratza és Tuszász képviselők kérdeztek. Szerintem úgy legegyszerűbb csökkenteni a hiányosságokat, hogyha fejlesztjük a lehető leggyorsabb ütemben a gazdaságot. Ez egy módja ennek, és ez a legélet legegyszerűbb és legfenntarthatóbb módja. Persze vannak más megoldások, a privatizáció, az is lehetne egy megoldás, és ott nyilván rögtön nagyobb eredményeket lehet elérni, és nagyobb bevételeket. Ami azonban Görögországot illeti. Kraca asszony, az Eurogroup 2012. novemberében állást foglalt, és azóta létezik egy jogalap arra, hogy hogyan lehet a hiányokat csökkenteni. Ott születtek konkrét javaslatok, és Görögországra lebontva is. Görögország 2013-ra ezeket elérte, most pedig azt várjuk, hogy a Trojka a felméréseit befejezze, hogy az Eurogrupban megkezdhessük a görög adósságról a konkrét vitát. Rodikrec asszony, tényleg igaza van. Figyelnünk kell arra, hogy milyen kölcsönöket kap a gazdaság. Azt hiszem, hogy a likviditási problémákra nem nagyon figyeltünk, legalább sem eléggé. Most viszont okosabbak lettünk a válság után, és mind bölcsebbek leszünk, annál nagyobb figyelmet szentelünk a likviditási kérdéseknek, és főleg a bankunióra helyezzük a hangsúlyt. És az Európai Beruházási Bankra, az alapra, ahhoz, hogy elég tőkét kapjanak, úgy feltőkésítsük őket, hogy kölcsönöket tudjanak adni, különösen azokban a régiókban, Európában, ahol alacsony szintű a gazdasági fejlesztés és nagyon nagy arányú munkanélküliség. Bapadimuli úr. Európa és Görögország. Mind a kettőre vonatkozik a válaszom. Tuszász úr πιστεύω κύριε Τούσια ότι η εμβάθυνση της ΟΝΕ... In azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy nem a munkásosztály rovására próbáljuk elmélyíteni a monetáris uniót. Mi azt próbáljuk elérni, hogy a politikákat összehangoljuk, és így eredményesebbek legyünk, és nagyobb szociális igazságot szolgáltassunk. Jön a, az európai szemeszter, a következő is majd, és majd meglátjuk, hogy a munkahelyteremtések terén milyen sikeresek vagyunk, és a társadalmi hálók kiépítésében. Köszönöm. Köszönöm, Poli. Köszönjük szépen a görög gazdasági miniszternek és az ECOFIN elnökének. Most pedig az Európai Parlament alelnöke, Karasz úr. Ja. Lieber Kollege Takakis. Kedves kolléga, Drágákis úr, tisztelt miniszter úr, tisztelt hölgyeim és uraim! A háromnapos konferencia végén szeretném megköszönni minden parlamenti képviselőnek, függetlenül attól, hogy mely országból érkezett, illetve egy európai parlamenti vagy nemzetállami parlamenti képviselőről van ez szó. Szeretném tehát mindenkinek megköszönni az aktív részvételt és a jelenlétet. Nyilván ez a három napos rendezvény nem volt tökéletes, de mindenképpen előrelépésnek tekinthető. sok tekintetben első alkalomról beszélhetünk, hiszen első ízben szerveztünk meg egy olyan konferenciát, ahol a Fiscal Compact 13-as cikkéhez kapcsolódó kérdéseket összekapcsoltuk az európai szemeszterről szóló vitával, az Európai Parlamenti Hét keretein belül. Eddig voltak olyan rendezvények, mint amilyen a Vilnius is volt, a 13-as cikkkel kapcsolatosan, és tavaly az Európai Parlamenten belül volt egy európai szemeszterrel kapcsolatos rendezvény. Az idén első ízben ezt a két vitafórumot, amelyek megtartására nem csak kötelezettségünk van, hanem gyakorlatilag saját érdekeinket is szolgálja, hogy ezek megtörténjenek, összekapcsoltuk. Vannak olyanok, akik úgy gondolják, hogy túl tág ez a rendezvény, van, aki úgy gondolja, hogy túl szűk, de láthatjuk, hogy a Fiscal Compact, a fiskális megállapodásról szóló vita, az államadóságról szóló vita és az államadóság csökkentésével foglalkozó kérdések nagyon szorosan kapcsolódnak a közös célkitűzéseink általános végrehajtásához, valamint a különböző költségvetési politikákhoz és a foglalkoztatási politikánkhoz is. Így gyakorlatilag a gazdasági társadalmi fejlődés tükörképét adják. Ezért nagyon jónak tartom, hogy közösen sikerült az európai szemesztert és a fiskális paktumot közösen, együttesen megtárgyalnunk. Másodszorban most fordult elő először, hogy három napig tartó rendezvényt szerveztünk, és nagyon örülök annak, hogy a folyamatos nagyszámú jelenlét volt tapasztalható. Volt egy fluktuáció nyilvánvalóan, hiszen mindenkinek vannak más feladatai is, de a nagyarányú jelenlét azt mutatja, hogy mindannyian fontosnak tartjuk világossá tenni a nyilvánosság előtt is, hogy parlamenti felelősségünket, mely abban áll, hogy fokozzuk a párbeszédet, a kapcsolattartást, és hogy növeljük a kontrollt a kormányközi struktúrák felett, hogy ezeket a feladatainkat komolyan vesszük, ez a képviselői munka részét képezi, és köszönöm, hogy önök is hozzájárultak ennek világossá tételéhez. És a harmadik dolog, és ez egy kicsit zavar is engem, senki sem zavart is engem az, amit valaki mondott erre vonatkozólag, mi nem egymást ellenőrizzük, hanem közösen ellenőrizzük a kormányt. Mindent, amit, minden lépést közösen tettünk meg eddig, én nem gondolom azt, hogy az Európai Parlament a görög soros elnökséget ellenőrzi, vagy hogy a görög soros elnökség ellenőrzi az Európai Parlament munkáját. Sokkal inkább arról van szó, hogy közösen tettünk eleget azon kötelezettségünknek, hogy ezt a konferenciát megszervezzük. És ehelyütt is szeretnék köszönetet mondani mindenkinek. Persze, a kompromisszum keresés itt a lényeg, de sok esetben nincs szükség kompromisszumra sem, hiszen tudjuk, hogy milyen sokszínű az Európai Unió, tudjuk azt is, hogy mik a közös céljaink, Ezért sokkal inkább vezető koordinátorokra, koordinátorokként tekintünk önmagunkra, nem pedig egy elnökségként, amely feltételeket diktál. Sok-sok képviselőt láthattunk itt vendégül, és azt hiszem, hogy a vita is világosá tette, hogy mindenkinek sok mesélni valója van, és mindenki sokat tanulhat a másiktól. Tegnap például nálam járt a Dán parlament képviselője, és elmondta nekem, hogy az, amit európai szinten, európai szemeszterként rendezünk meg, vagy szervezünk meg, azt a Dán parlament, a Dán nemzeti struktúrákra vetítve valósítja meg a Dán nemzeti parlamentben. Érdemes elgondolkodni azon, hogy talán érdemes lenne követni ezt a példát. Hogyan tudjuk az európai szemeszter vitáját parlamenti kontroll szintjén, illetve nemzetállami szinten megvalósítani. Tudjuk, hogy a közös célokat csak akkor tudjuk elérni, hogyha az ország specifikus ajánlásokat is végrehajtjuk. De az ország specifikus ajánlásokat a nemzeti parlamenteknek kell végrehajtaniuk kormányaikkal együtt. Hölgyeim és uraim, beszélhetünk amennyit akarunk itt, de tény, hogy a 2012-es országspecifikus ajánlásoknak mindössze 15%-át hajtották végre. Hogy teremtjük meg a lehetőségét annak, hogy a kötelezettségvállalásainkat a gyakorlatba is el- átültessük, akkor elveszítjük a hitelességünket, és nem fogjuk tudni elérni a közös célokat. Teljesen függetlenül attól, hogy ennek a konferenciának a szervezői gárdája vagy vezetői gárdája hogyan is állt össze, remélhetőleg sohasem gondolja senki azt, hogy itt az Európai Parlament a nemzeti parlamentek ellen lép fel, vagy fordítva, sokkal inkább a nemzeti parlamentek és az Európai Parlament szerepe az, amely előtérben áll. Önök, nemzet, nemzeti parlamenti képviselők és mi európai parlamenti képviselők, mi közösen képviseljük az európai polgárokat. A felelősségünk mindig közös. Éppen ezért számunkra fontos az, hogy a konszenzus elvét tegyük az együttműködésünk szervezési elvévé, nem pedig az egymással szembeni diktátumok megfogalmazását. Hiszen csak is olyan kérdésekről beszélünk egymással, amelyekben közös a felelősségünk az európai polgárok és az Európai Bizottság felé. Éppen ezért köszönöm Önöknek, hogy részt vesznek egy közös javaslat kidolgozásában, és a közös vitában arról, hogy hogyan tudjuk a közös munkánkat jobbá tenni. De úgy gondolom a legfontosabb az, hogy ne féljünk egymástól, hanem hogy közösen, közös céljainkat megvalósítsuk, hiszen azok a kérdések, amelyekről közösen kell megbeszéléseket folytatnunk, nem, azok száma nem csökken, hanem egyre növekszik az idő múltával. Az sem igaz, hogy a Likánán jelentést gyakorlatilag szőnyeg alá söpörtük volna. A too big to fail kérdés, tehát túl nagy ahhoz, hogy csődbe menjen kérdése gyakorlatilag egy olyan kérdés, amelyen, amelyet fontolgat az Európai Bizottság és az Európai Parlament, fontolgatjuk, hogy hogyan bánjunk ezzel a kérdéssel. Nincs itt szőnyeg alá söpörve semmi. Ugyanígy ebbe a csoportba tartozik az a téma is, hogy levonjuk, és hogy hogyan vonjuk le a bankunióból származó tanulságokat, hogy elkerüljük a jövőbeni válságokat. Ezt a témát tovább kell majd megvitatnunk a fiskális paktummal együtt, és világosan látni kell, hogy a lényegi kérdés az, hogy mindenki magának külön-külön cselekszik-e, avagy közösen cselekszünk. És az is mutatja, hogy milyen erő rejlik a közös fellépésben, hogy most itt mind jelen vagyunk ebben a teremben, és hogy milyen munkát folytattunk le közösen az elmúlt három napban. Mindenkitől azt kérem, hogy közösen haladjunk tovább a közös úton, és hogy próbáljunk meg együtt európai képviselőkként eleget tenni a demokrácia és a polgárok felé viselt felelősségünknek és várom természetesen a következő találkozót, amelyre Rómában kerül sor. Last but not least. Végül, de nem utolsó sorban. A záró szót megkapja Tragákész alelnök személyében a szót, a görög soros elnökség, illetve a görög parlament. Köszönöm szépen. Ez az interparlamentáris ülés a parlamenti héten azt hiszem, hogy teljes siker volt, véleményem szerint. És ön is ezt támasztotta alá, Karaszúr. úr. Körülbelül 150 képviselő vett részt a nemzeti parlamentekből. A az európai parlamenti képviselők is, és 30 hozzászólást hallgattunk meg, és 100 kérdést. A három nap alatt lehetőségünk volt arra, hogy a legfontosabb kérdéseket megvitassuk az eurozónával és a gazdasági kormányzással kapcsolatban, az EMU-val kapcsolatban, a bankunióval kapcsolatban, és az Európai Uniónak most lehetősége nyílik arra, hogy kijavítsa az elmúlt évek hibáit azzal, hogy a fő kérdéseket átbeszéli a banki szektorral kapcsolatban. A célunk nyilvánvalóan az eredményesség, és az, hogy a hitelintézetek egyensúlyát visszaállítsuk, ez nagyon nagy felelősség. De nagyon fontos, hogy egy eredményes bankuniót teremtsünk meg, hiszen nyilvánvaló, hogy erre szükség van, és itt az ideje. A gazdasági és pénzügyi uniót végre ki kell teljesítenünk, a, be kell vonni az alapszervezeteket, és mindent a demokratikus legitimitás alapján kell végeznünk. Ebben nagyon nagy szerepe van a nemzeti parlamenteknek, és együtt kell, hogy működjenek az Európai Parlamenttel. A társadalmi aspektus az a jövő szava. Ebben a vitában mindenképpen súlyt kell, hogy kapjon, és jeleznünk kell, hogy nagyon komolyan vesszük a szociális következményeket, amelyek a megszorító politikák amelyek, amelyeket a megszorító politikák okoztak. Véget vettünk a bizonytalanságnak, és az elszegényedésnek, amelyet az egyes régiókban talál, tapasztaltunk. Az újrafellendülés a reálgazdaságban nagyon fontos, ez csak megfelelő reformokkal érhetjük el, és csak így teremthetjük meg a pénzügyi stabilitást. A reálgazdaság támogatásával nagyon fontos az is, hogy fejlesztük a ö, munkahelyek teremtését, és harcoljunk a munkanélküliség ellen, hiszen különösen a fiatalok körében soha nem tapasztalt munkanélküliségi arányt látunk. És be kell tartanunk a csúcsnak a júniusi döntéseit, amelyek ezt szolgálják, és követnünk kell az Európai Beruházási Bank javaslatait, illetve a KKV-kat kell támogatnunk. Hosszú távon, hogy kölcsönöket nyújtsunk a reálgazdaságnak, miközben megszorítjuk a gazdaságot, ez egy nagyon nagy téma, de ez egy pozitív lépés. A munkahelyteremtés mindig, hogy figyelembe kell, hogy vegyen a szociális kohéziót és a politikai együttműködést. A munkanélküliség veszélyét ki kell iktatnunk az Unióból. Ehhez nagyon fontos a költségvetési biztonság és a fejlesztések, hiszen ezek adják meg a helyes irányt, és ezek felelnek meg a szerződés szavának. Tegnap a gazdasági megszorítások demokratikus legitimitásáról beszéltünk. Nagyon fontos, hogy hangsúlyozzuk, hogy szükség van ezekre a programokra, de felelősséggel is jár. Csak így fogadhatják el az Európai Uniós állampolgárok a megszorításokat, és hozhatnak áldozatokat. Ehhez azonban párbeszédet kell folytatnunk minden egyes érintettel és az intézményekkel is. A máig leírt út és a gazdasági reformok megmutatták, hogy a foglalkoztatás területén azonnal jelentkezett a negatív hatás a válság soron. Ezért, amit a, pro, a programokban megszabunk, az meg kell, hogy feleljen a szerződések szavának. Figyelembe kell, hogy vegye az alapvető társadalmi védelmet, de ugyanakkor a 2020-as stratégiát is. A nemzeti parlamentek és az EP közvetlenül választott képviselőikkel nagyon aktívan részt kell, hogy vegyenek a trojka munkájában is. A jogi alapokat tiszteletben kell tartanunk, amikor a parlamenti testületek eldöntenek valamit. Az európai szemeszterben lehet, hogy 11-ben kezdődött, de úgy tűnik, hogy elég nagy ö, hiányosságai voltak az elején, és most már felismertük, hogy minden egyes országban más és más intézkedésre van szükség. Rugalmasságra a tagállamokban, ez eh, okozhatja csak a pozitív eredményeket. Nagyon fontos a javaslatok követése, és most el, ö, októberben hoztunk először ilyen értelmi döntéseket, és úgy tűnik, hogy majdnem minden tagállamon megfelelő eredményeket hozott. És úgy tűnik, hogy ezekben a tagországokban követték a javaslatokat. A következő, illetve hát ebben a szemeszterben társadalmi és foglalkoztatási mutatókat fogunk figyelni az eurozónában, és Szorosabban együtt fogunk működni a Nemzeti Parlamenttel és az Európai Bizottsággal, mielőtt az ajánlásokat megtesszük. Különös figyelemmel fogjuk kezelni a hosszú távú strukturális problémákat, hiszen ezek kihatással vannak a tagállamok versenyképességére és makroökonómiai helyzetére a makroökonomiai egyenlőtlenségeket ki kell egyenlítenünk az európai szemeszterben. Az elmúlt években nagyon nagy versenyképességi hiányok merültek föl az Európai Unió egyes tagországaiban, és most ezek végre kiegyenlítődhetnek. Alapvető mutatókat, szociális és, munkáltatás és foglalkoztatási mutatók alapján döntéseket fogunk hozni, de a valós helyzetet helyben kell felmérni a tagországokban, és azt is, hogy milyen a viszony a tagországok között. Hiszen az egyenlőtlenségek megszüntetése, ez kulcs ahhoz, hogy az európai gazdaságot helyrehozzuk. A mai ülés következtetései, amely ülésen három Európai Parlamenti Szakbizottság vett részt, nagyon fontos. A következőket állapítottuk meg. Azoknak a politikáknak a keveréke, amelyek a fejlesztéseket és a fejlődést szolgálják, és amelyek nem ö, veszélyeztetik a költségvetés, de ö, beruházásokat és munkahelyeket teremtenek. Aztán nagyon fontos, hogy egészséges költségvetési politikát folytassunk európai és nemzeti szinten is, és közös döntéseket hozunk. Harmadsorban megfelelő költségvetési politika, amelynek része az, hogy a betétek biztonságát garantáljuk, és a bankrendszert megvédjük és ne terheljük a banki tevékenységeknek a költségét az adózó állampolgárokra. Nagyon fontos a likviditás védelme, különösen a KKV-k számára. Az EKB-nak a szerepe különösen fontos. Végül biztosítani kell a demokratikus legitimitást, és a felelősségre vonhatóvá kell tenni a vezetőket, akik felelősek a szolidaritásért és a közös politikákért. Aztán hagyd mondjak még valamit. Most itt nagyon régi előkészítő munkákat végeztünk, és nagyon sok egyezményt kötöttünk annak érdekében, hogy nemzeti politikákat kibékítsük az európai politikákkal, hogy egy egybefüggő rendszert építsen ki, hogy közös célokat jelöljön ki, pedig nem más kell, hogy legyen, mint az európai irány. Ez minden polgár közös érdeke, hiszen őket képviseljük. Nagyon fontos szerepet játszott Karaszúr, alelnök, hiszen ő is segítette a munkánkat. Marini úr már nincs itt, de hogy emlékeztessek arra, tegnap is szóba került ez, és Karaszul is említette, hogy majd az úti tervről pontos tájékoztatást kapnak, amely feltérképezi azt, hogy a gazdasági kormányzás területén hogyan kívánjuk biztosítani azt, hogy az fajta konferenciák sikeresek legyenek. Ezekkel a szavakkal, hogy mondjak, köszönetet minden egyes kollégának, a parlamenti képviselőknek is, és a nemzeti parlamentek képviselőinek is. Köszönöm mindenkinek, hogy itt volt. De nem csak azért, hogy itt volt, hanem azért, hogy aktívan részt vett. Nagyon szépen köszönöm.